Iránnal kapcsolatos hat állásfoglalás, és megvizsgáljuk a hatos állásfoglalás indítványt, és itt szobeli módosítókra is sor került, de nem került sor, mellette ellene tartózkodás elfogadva nagy többséggel. A napi rend értelmében Gínea következik. a Hat politikai frakció állásfoglalás javaslata következik, nincs módosító, úgyhogy az egészre szavazásra bocsátom, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Gratulálunk a szerzőknek. Hat állásfoglalás javaslat a kenyai sajtószabadságról a hat frakció közös javaslatát, vizsgáljuk meg, stb. stb. stb.